So, ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telt az ebédszünete, most pedig folytatjuk az ülésünket. A 9-es napirendi pontról van szó, az Európai Unió és Svájc közötti intézményi keretszerződés. Christian Leffler van itt velünk az LKS-től, üdvözlöm. Nagyon örülök, hogy újra itt van velünk az AFET szakbizottságban. Meghívtuk a Svájc, szóval Norvégiával, Izlanddal való együttműködésért felelős képviselőnket, Andreas Schwab, aki az illetékes delegáció elnöke. Christian Lefflernek fogom megadni a szót, aki az EU Svájc keret egyezményről fog beszélni. A magam részéről is szólnék néhány szót. Az intézményi keretszerződéssel kapcsolatos tárgyalások négy évig tartottak, 2018. novemberében zárultak le. A kollégák valószínűleg emlékeznek arra, hogy a legutóbbi ciklusban sok ezzel kapcsolatos ülést tartottunk. Az Európai Unió és a svájci tárgyalók megállapodtak egy közös szövegben, ugyanakkor a Svájc Szövetségi Tanács még nem foglalt állást a meg, az egyezménnyel kapcsolatosan. Tudjuk, hogy Svájc az egyik legfontosabb külső partnerünk, Európa közvetlen szomszédságában található, 4,5 millió EU-s polgár ér Svájcban, és több ezer svájci polgár az EU-ban. A jelenlegi bilaterális kapcsolatokat nagyon sok kisebb horderejű egyezmény szabályozza. Március 26-án a parlament elfogadott egy ajánlást, amely támogatja a keretmegállapodást, mert az koherensé teszi a meglévő egyezményrendszert. És emellett létrejönne egy vitarendezési mechanizmus is. Úgy gondolom tehát, hogy a koherenciát szolgálná az új megállapodás, és lehetővé tenné, hogy a svájciak EU-s belső piacon való részvételét is elmélyítse. 10-15 percet adok Leffler úrnak, és utána meghallgatjuk a kollégák kérdéseit. Még egyszer üdvözlöm Önt, Leffler úr, megadom Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy áttekinthetjük az EU-svájci kapcsolatok jelenlegi állását, különös tekintettel a keret egyezmény tervezetére. Először is helyezzük történeti, történelmi kontextusba a jelenlegi helyzetet. Az EU és az európai közösség közötti kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza, ez, először 1972-ben született valamiféle formális együttműködés, amikor az akkori Európai Közösség és Svájc szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek. Egy érdekes történelmi őskövületként tekintenénk erre, hogyha még mindig erre hagyatkoznánk, de valójában még mindig ez szabályozza az EU és um, Svájc közötti gazdasági együttműködést. Amikor az EEA egyezmény tárgyalás zajlott, majd miután megszületett az eredmény, a svájciak elutasították, és utána indultunk el a bilaterális úton, tehát inkább ágazati alapon kezdtünk együttműködni egymással. És a 90-es évek közepétől végétől számos ágazati megállapodásról tárgyaltunk, és számos ilyet fogadtunk el. Több mint 120 ilyen megállapodás szabályozza a kétoldalú együttműködést. Többek között ilyen megállapodás vonatkozik a Schengeni joganyagra, illetve a svájciak EU-s belső piacban való részvételére. De sokszor megfeledkezünk arról, hogy ezeket, át, ezeket az egyezményeket, megállapodásokat átmeneti megoldásnak szántuk, mert Svájc időközben ugye EU-s tagságért folyamadott, és az megállapodások célja az volt, hogy kikövezzék az utat az EU-s tagság felé. Ugyanakkor most már látjuk, hogy Svájc időközben lemondott erről a lehetőségről, és Fennmaradt viszont a több mint 120 megállapodás alkotta mozaik, és ezért merült fel az az ötlet, hogy legyen egy egységes keret, egy egységes keret megállapodás, amely koherenciát visz a kapcsolatainkba, amely alapot biztosít ahhoz, hogy a kapcsolatainkat elmélyítsük, kiterjesszük új területekre, és hogy ezt úgy tegyük, hogy az lehetővé tegye az összes polgár és az összes gazdasági szereplő számára, hogy tisztán lásson a paramétereket illetően, illetve a közös szabályokat illetően. Ez az oka annak, hogy a keretmegállapodás a, foglalkozik a jogbiztonsággal, a vitarendezéssel, a szabályok koherens interpretációjával, értelmezésével, és hogyha a belső piacról beszélünk, különösen fontos, hogy foglalkozik a joganyag dinamikus átvételével is. Több éven keresztül tárgyaltunk a keretmegállapodásról, és körülbelül egy évvel ezelőtt, egy kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt megszületett egy eredmény de sajnálatos módon ez az eredmény, ezt az eredményt egyelőre nem erősítette meg a svájci kormány, még nem mutatkozott késznek arra, hogy aláírja a megállapodást. Mindannyian tudjuk, hogy mik a kihívások, tiszteletben tartjuk őket, és érdeklődéssel követtük a svájci öm, referendumot is tavaly, illetve konzultációt is tavaly tavasszal, amit egy levél követett a Szövetségi Tanács részéről május végén, június elején, amelyben jelezte a svájci fél, hogy készen áll arra, hogy aláírja a megállapodást, hogyha három területen sikerült tisztázni néhány kérdést. Az Európai Bizottság elnöke gyorsan válaszolt, megerősítve, hogy igen, készen állunk arra, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk, és biztos abban, hogy kielégítő módon sikerül a lehető legrövidebb időn belül tisztázni ezeket a kérdéseket. Egy belső Konzultáció is zajlik mindeközben Svájcban. A szociális partnerekkel konzultál a kormány, mielőtt elkezdjük a tisztázást célzó tárgyalásokat. Mi készen állunk erre bármikor. Elkezdhetjük ezt a munkát, de várjuk, hogy a svájci fél jelezze, hogy ő is készen áll. A Svájchoz fűződő kapcsolatunk nagyon fontos, az Európai Unió számára nagy jelentőséggel bír. Erős, közös jövőképünk van, közös értékeink vannak, és sok szakpolitika területén konvergencia tapasztalható. Mégis fontos, hogy annak érdekében, hogy a bilaterális kapcsolatokat előmozdítsuk, egyértelmű közös szabályrendszert hozzunk létre, amely mindkét félre ugyanúgy vonatkozik. Ezek a szabályok nem vonatkozhatnak specifikus területekre, úgy, mint ahogyan az a 120 megállapodás esetében így van, hanem egy átfogó megállapodásra van szükség, amely minden területet egyformán érint. Fontos az is, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy Svájc jóval átfogóbban tudjon az Európai Unió tevékenységeiben részt venni, gondolok itt a belső piacra, a kutatásra és sok más egyéb területre. És ezért a kiinduló pont számunkra az Európai Uniós szabályrendszer, hiszen az EU-s szabályrendszerben és joganyagban való részvételről van szó. Nyilván áttekintjük, hogy hol lehet ezek változtatni, közben persze teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Unió jogrendjét, autonóm jogrendjét, hogy meg tudjunk felelni a svájci fél feltételeinek is. Lehet, hogy néha éppen ezért az a látszat keletkezik, mint hogyha az Európai Unió megpróbálná ráerőltetni külső, a saját szabályait egy külső félre, de azt hiszem, ez a helyzet félreértése, mert nem arról van szó, hogy új szabályokat alakítunk ki, amelyeket aztán ráerőltetünk valakire, hanem arról van szó, hogy egy közeli partnerünk számára megteremtjük a lehetőségét annak, hogy részt vegyen az általunk végzett munkában, hogy részt vegyen a belső piacban, ami a mi polgáraink és a mi gazdasági szereplőink számára is nagy előnyöket biztosít, de ennek úgy kell történnie, hogy mindeközben ne zavarjuk meg, ne torzítsuk és ne ássuk alá azt a keretet, amelyet megteremtettünk a saját magunk számára. Ezt igyekeztünk elérni a keretmegállapodással. Mégpedig úgy, hogy az EU-s szabályok alkalmazását hozzáigazítjuk ehhez a konkrét helyzethez Svájcban. Mondok néhány példát. Ami a vitarendezést illeti. Végeredményben egy választott bírósági mechanizmus alakulna ki, tiszteletben tartva a svájci fél azon kérését, hogy ne egy külső autoritás határozza meg az általa követendő szabályokat, Mindeközben persze tiszteletben kell tartani azt is, hogy számunkra a belső piaci kérdésekben az Európai Bíróság a döntő autoritás, és így tehát meg kell próbálni találni valamiféle középutat a vita rendezésben. Egy két pilléres rendszer az állami támogatásokat illetően. Semmelyik másik partnerünk, senki más, akivel állami támogatásokra vonatkozó közös szabályaink vannak, nem kapott lehetőséget egy kétpilléres rendszer létrehozására az EU-tól. Megtekinthetik például az Egyesült Királyságra vonatkozó kilépési megállapodást is, abban sincs két pilléres rendszer. De elismerjük, hogy Svájc esetében alkotmányos kérdést jelent, van egy alkotmányos kérdés, mégpedig a szövetségi szint és a kantonok közötti hatalommegosztás, és ezt úgy tudjuk tiszteletben tartani, hogy beleegyezünk a két pilléres struktúra alkalmazásába az állami támogatások rendszerére vonatkozólag. Hasonlóképpen más kérdésekben is találtunk olyan megoldást, amely megfelelően figyelembe veszi a svájci munkaerőpiacra vonatkozó ö, specificitásokat. Tavaly márciusban a parlament által elfogadott ajánlásokban a parlament joggal mondta azt, hogy, a, hogy az Európai Unió Svájc egy szoros, mindkét fél számára kedvező partneri kapcsolatot tart fenn, ami tiszteletben tartja mindkét fél értékeit és kultúráját, hagyományát is. Ez így van, de nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy az átfogó, széleskörű partneri kapcsolatok révén Svájc hozzáférést kapott az EU piacaihoz, programjaihoz, tevékenységeihez is. Tehát ez lényegében nem hoz létre egy külön rendszert, hanem egyszerűen arról szól az egész, hogy bizonyos EU-s programok, tevékenységek, piacokat megnyitunk a svájci fél előtt. Ezt jó hiszeműen kötöttük meg ezt a megállapodást, és nagyon várjuk hogy politikai megerősítés is kapjon a szövetségi kormánytól, és tovább tudjunk lépni, hogy tisztázzuk a részleteket. Ebben egyébként bízunk, hogy tavaszig lezajlik, és akkor aláírás érett lesz az anyag. Néha persze, ha megengednek egy személyes megjegyzést, egy kicsit olyan érzés itt eh, eljárni, mint eh, a Godóra várva című drámában, hogy akit olvasta vagy látta ezt a színdarabot, azt tudja, hogy az első és második felvonás között csak annyi a különbség, hogy az első felvonásban még látható levél, egy levél, a másodikban vagy második íg a szünetben leesik a fáról. Hát most mi a második felvonást játsszuk, és akkor a darab végén azt mondják egymásnak a két szereplő, hogy akkor menjünk, és senki nem történt. Remélem, hogy mi is azt mondjuk majd, hogy és akkor menjünk, de azzal a kiegészítéssel, hogy akkor közösen tovább egy úton, és találunk majd egy sikeres kompromisszumot, ami egyébként a Svájcnak és az EU-nak is, és valamennyi lakosának közös érdeke. Köszönjük szépen Christian Leffler a beszámolót a helyzetről. Összesen fél négyig tudunk erről eszmét cserélni, és utána Afganisztán lesz majd a téma. Van tehát időnk. Megadom a delegáció vezetőjének, András Schwabnak a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy vendégül látták a delegációt itt az AFET bizottságban, és köszönöm Leffler úrnak is a történelmileg is megalapozott beszámolóját. Azt is köszönöm, hogy a delegáció, amely múlt héten találkozott Vaduzban, a svájci féllel, meghívást kapott erre a mai eszmecserére, és elmondanám, hogy most éppen választások voltak Svájcban. Európában mindig nagy ö, színház veszi körbe a választásokat, Svájcban nincs akkora visszhangja ennek, de megkérdeztük tőlük, hogy az új brüsszeli bizottság és az új svájci kormány között szerintük folytatható lesz-e ez a folyamat, hogy a keret megállapodást megfogalmazzuk, hiszen azt majd Svájcban meg is kell szavaztatni. Mit várhatunk, és mit tehetünk, az Európai Parlament mit tehet annak érdekében, hogy ez a folyamat alakuljon. Ha Leffler úr megengedi, akkor egyből megadnám a válaszadásra a lehetőséget, és majd Bütikófer és Gáler urak fognak kérdezni. Köszönöm. Schwab úrnak. Pedig én köszönöm, és persze a parlament egész szének is, hogy folyamatosan támogatták, támogatják a mi erőfeszítéseinket, a tárgyalásokat e politikai támogatás e, politikai jelzés értékű, és fontos, hogy megvan, mert e, így bizalommal tudunk működni. Igen, Európában is választások voltak, Svájcban is, tehát mindkét tárgyaló fél politikai helyzete megváltozott. Svájcban múlt héten zajlott ez le, nálunk ugye május-júniusban, de egyébként Svájcban több a kontinuitás, mint az EU-ban, bár ez még majd kiderül, hogy a decemberi alakuló ülésén a svájci parlament hogyan dönt az új kormányról, de köszönettel tartozom Jean-Claude Juncker úrnak, hogy a bizottság a maga részéről az előidősz, előző időszakban személyesen vette kezébe ezt az ügyet, és ö, több helyzetben, témában konkrétan próbálta előre lendíteni ezt a tárgyalást. Nemrégiben azt nyilatkozta Juncker úr, hogy ö, egyik szomorúsága az, hogy nem sikerült még az ő bizottság alatt nyélbe jutni ezt a svájci EU megállapodást. Rajta nem múlott, ő nagyon sok mindent megpróbált. Nos, a kontinuitás meg lesz, hiszen ez egy régi és megbízható kapcsolat. Persze lehet rajta javítani, de az vitathatatlan, hogy meg lesz a kontinuitás, és a biztonság részéről és a svájci fél részéről is az lesz a szándék, hogy minél hamarabb dűlőre jussanak egymással a tárgyaló felek. Ha Svájcban is már megnyugodtak a kedélyek, és lement a választás, az új kormány felelt, akkor szerintem hamarosan új szövetségi tanácsa, új lendületet vesz majd a tárgyalás, és remélem, hogy minél hamarabb le tudok ülni majd leendő svájci tárgyalófelemmel. Erre a svájci fél, hát ha hát ígéretet nem is, de reménységet adott, hogy a folytatással nem lesz gond. De hát végül is majd a svájci parlament dönt formálisan erről. Köszönöm, Bütikófer úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Leffler úrnak is a beszámolót. Noha egy kicsit az a benyomásom, hogy ön ugyan visszafogottan beszél, de összességében eléggé radikális álláspontot képvisel. Például, amikor összehasonlítja ezeket a tárgyalásokat az abszurd színházzal. Ez egy kicsit arra utal, mintha úgy gondolná, hogy a svájci fél álláspontja számunkra abszurd. Ez nem jó feltétel a további tárgyalásokhoz, hogy ön ennyire szkeptikus, és ha jobban figyelek arra, amit mond, akkor másfelől pedig nagyon sok eufemizmust használ, amikor leírja a helyzetet, úgy írja le a helyzetet, hogy az EU örülne annak, hogyha a svájci fél együttműködőbb lenne, miközben mi nagy nyomást helyezünk a svájciakra, eléggé erőszakosan. Ez a helyzetnek nem az objektív bemutatása, és ami a kiegészítő intézkedések megoldását illeti, nem tudom egyáltalán, hogy miről beszél. Mert néhányunknak lehetősége volt nemrégiben svájci képviselőkkel egyeztetnie, a szakszervezeti szféra embereivel, és ők ennek pont az ellenkezőjét gondolják, hogy a kiegészítő intézkedésekre semmilyen megoldás nem született, és itt a parlamentünkben mi sokan, vagy többen azért szimpatizálunk az ő álláspontjukkal is, mert nem csak a béreket meg a munkavállalókat akarják megvédeni, hanem magát a fair versenyt is, és az ő vélemények szerint az EU által rájuk oktrajálandó kiegészítő intézkedések egyértelműen megsértik, megsértenék a, a svájci törvényeket, és különösen a németeket hozná igazságtalan előnyös helyzetbe. A jogsértések mint egy harmada a németek részéről történik. Ezzel együtt becsülöm az ön munkáját, és nem akarom megkérdőjelezni az ön általános hozzáállását, de, és akkor idéznék eh, Schwab kollégától, lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit ö, eh, ö, eh, nagyobb energiával és konstruktívabban hozzáállni ezekhez a tárgyalásokhoz. Úgy érzem, hogy egy kis kreativitás sem ártana, mert a gyakorlati problémák egy része némi kreativitással megoldható lenne, nem kéne ezeket kiélezni. Például amikor arról van szó, hogy előzetesen be kell jelenteni a, a határokon való ö, munkavállalók átküldését. Ugye a svájciak 8 nappal előre kérik ennek a bejelentését. A mai modern technológiával ez megoldható lenne, és akkor mindenki ö, megnyugodhatna. És nem érzem úgy, hogy megoldás előtt állnánk, hanem úgy gondolom, hogy újra kéne az egész tárgyalási stratégiánkat gondolni, és ne akarja azt a benyomást kelteni, hogy itt majdnem megoldottuk a dolgokat, és tavaszig minden rendben lesz. Amennyire jól tudom, az úgynevezett Volks iniciatíve elindult, hogy polgári kezdeményezést indítsanak Svájcban, a szélső jobb különösen, hogy az EU ellen hangolják a lakosságot. Tehát mi, miközben egyrészt nem jól tárgyalunk, nem jól játszuk ezt a meccset, felelősek leszünk végül azért, hogyha nem történik megalapodás, mert mi szélesítjük -e ki a szakadékot, nem a svájciak. Questions, your remarks. Köszönöm kollégák, közvetlen válaszoknál maradunk, csak kérem, hogy tartsák be a három percet. Hát a hozzászólás a végén kezdem fölörig. Igen, lesz egy ilyen folkszínészítő, egy népi kezdeményezés a jövő májusban. Idén májusban is volt egy, és e, Ugye elmúlt decemberben a szövetségi tanács azt mondta, hogy túl korai, hogy állást foglaljunk, mert a májusi szavazást ki kell várni. Miután május volt, aztán októberi választások jöttek. Most megint mondják, hogy jövő május is lesz valami. Milyen utána? A, folyamatosan így mennek a dolgok, amióta kértük, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a keret megalapodáshoz Tíz évvel ezelőtt történt ez. Tehát tíz éve ez így megy, tologatják. Időközben ugye további hat éve tárgyalunk, tehát nem mondhatjuk, hogy ebbe csak úgy belevágunk, hogy abszurd színházról van szó, nem. Persze vannak ilyen elemek benne, ha látjuk, hogy mi történt. A svájci kormány azt mondta, hogy hat hónapra van szükségük, hogy egy public consultation vezessenek be idén május végéig, hat évig megvitatták ezt, és utána azt mondtuk, most a konzultációk eredményén írják, írjuk alá, azt mondja, kisebb módosítások, aztán tisztázásra van szükség, mi azt mondtuk, oké, okay, rendben, utána viszont azt mondták, de először konzultálni kell a tisztázásról, amiről beszélünk, tehát egyszerűen, tehát mi, nem erre volt a hat hónap? Ez a kérdés. Tehát tényleg van abszurd eleme ennek. Én nagyon bízom még, nyilván emlékeznek még, a Godó, Godorovárban Samuel Beckett az valamikor Nobel-díjat kapott ezért a műért. Ez a megállapodás nem kap irodalmi Nobel-díjat, de azért, hogy az ambíciónk megvan még, hogy, hogy befejezzük. Ön említette a kísérő intézkedéseket is, a garanciákat, a garancia betéteket, tehát nincs igaza, elnézést, de nincs igaza, hogy egy parlamenti képviselőnek kell mondani, hogy ön azt, azt mondja, hogy, hogy az EU jelenlévő emberek tehát túlságosan gyakran sértik meg a szabályokat, tehát aránytalanul gyakran. Ez ugye, ugye, ugyanolyan arányban vannak, mint az EU-ban, mint, az, mint Svájcban az ilyen szabálysértők a svájciakat megalapítják, 6-7 százalékban vannak, a, és az EU szabályok, igen, több mint 50 százalék alatt, ez piacszorzítás természetesen. Az, ter, beszéltük az ETI szabályokról is. Itt beszéltünk erről telexen, meg levélben kommunikáltak valamikor. Gyakran napjainkban 8 perc alatt meg lehet csinálni egy ilyet. Ennek ellenére, hogy Svájcra megalapodtunk, hogy ez a 8 napos szabályt 4 napra lehet csökkenteni. Ez bőven elég arra, hogy megcsináljuk, és tartsuk szem előtt, hogy a szolgáltatók, a munkavállalók, akik a munkájukat végzik, az európai cégek 80%-a kiküldött munkatársak a Svájcban kevesebb, mint 5 napig tart, ugye ez a kiküldetés. A 8 napos szabály, ez nehezebb, tehát észszerű, hogy ahogy most működik, nem. Ezért azt mondom, hogy vannak megoldások. Vannak olyan megoldások, amelyek tiszteletben tartják a rendszert, az EU, tehát ilyen szabályok nincsenek. A nálunk eh, az EU-ban nulla napos határól van szó, és eh, az ember átlépeti a határokat és szolgáltatásokat nyújthat. Tehát itt különböző rendszerekről van szó. Mi itt megoldást kínálunk. Egyáltalán nem egyszerű a tagállamok számára, hogy ezt elfogadjuk a tanácsban, de mint elhangzott, el fogják fogadni, tehát a kapcsolatok érdekében. Köszönöm szépen. Berg úr, az ID csoport nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Leffler úr, egy technikai jellegű kérdésem van, nagyon rövid lehetek. 2012-ben a Nőszövetség Köztársaság és Svájci Államszövetség között kötöttek egy megállapodást a Zürichi reptér működtetésének kiterjesztéséről Német Köztársaság területén. Az elmúlt 12 hónapban hát sok vita folyt Baden-Württemberg tartományban is, a berepülési jogokról, a repülés okozta zajról, az útvonalakról, tehát hogyan lehet eljutni Zürichbe. Tehát a kérdésem az, úgy gondolja, hogy ez az intézményi keret, ez a megállapodás pozitív hatással lehet a nem tisztázott kérdésekre, ami a Czürichi reptér fejlesztését illeti, hogy ezt lehetne ezt jobban szabályoznia. Köszönöm szépen, kolléga. Leffler úr. Köszönöm. Nagyon röviden tudok válaszolni én is. Pontosan erről van szó, ezért tárgyalunk a keret megállapodásról, ezért igyekszünk kialakítani egy egyszerű, átlátható vitarendezési mechanizmust. Ez a tartalmat nem fogja megváltoztatni minden nemű légügyi megállapodás esetében, legyen ez nemzeti, vagy konkrétan Németország és a Svájc között, vagy az EU és Svájc között de nekünk az EU részéről megad egy jól működő vitarendezési mechanizmust, hogy éppen az ilyen jellegű kérdéseket megoldjuk. Michael Gále, Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Hogyha már itt különbözőképpen észleljük, látjuk azt, hogy Svájc hogyan látja ezt, Ön hogyan értékeli Svájcban a véleményt, éppen a népi kezdeményezés kapcsán? Milyen irányba indul el ez a kezdeményezés, milyen eredménnyel járhat? Képesek vagyunk-e közvetlenül mi elmondani, amit gondolunk a dolgokról, nem egy kormányzati intézményen keresztül, hanem brosurákkal online mondon, ugye hogy a három nyelvet, a, három, a négy hivatalos nyelvből mi is beszélünk, amit Svájcban beszélnek, tehát nyelvi akadály ennek nem lehet. Csak egy példát mondok erre, ön is említette már, tulajdonképpen számunkra az Európai Bíróság az utolsó fórum. Náluk az utolsó fórum egy népszavazás. Most itt kialakult, most itt van egy ilyen vitarendezési mechanizmus, amire mi tettünk javaslatot, a kérdés most az, hogy megértik-e, mit akarunk mi, és így módon a svájci polgárokkal szemben is elmondjuk, hogy igen, a ti érdeketek is ez. E, emiatt aggódom én tulajdonképpen, mert úgy látom, hogy a szokásos alakok itt rossz ham, vagy hamis híreket terjesztenek. Tehát nem lehetne a kommunikációban segíteni. Leffler úr, jól állunk-e? Jó-e a konstelláció? Pontosan tudják, eh, különböző politikai folyamatok alapján a tagállamokban is, az EU 28 tagállamáról beszélek, eh, eh, vannak népszavazások ott is a különböző témákban, az EU-val összefüggő vagy nem közvetlenül összefüggő témákban, tehát az EU, ugye, hogyha beavatkozik a nemzeti vitákba, hát nem mindig üdvözlik ezt tárt karókkal a tagállamok, a nemzeti politikai establishment nincs oda ettől az ötlettől. Ez az EU-n belül van. De ha még egy lépést tovább teszünk, és egy harmadik félné próbálnánk ezt megtenni egy ö, szoros partnerünk esetében, partnerországról van szó, de olyan ország mi mindig, amelyik nem az EU tagja, adott esetben ez visszafelé sülhet el hiszen az ő belpolitikai folyamataikba avatkozunk bele, EU propagandát terjesztünk, vagy bármit is tegyünk, konzisztensen is, tehát igyekszünk természetesen jelen lenni a, a közvélemény vitáiban, igyekszünk képesnek lenni arra, hogy a médiában lássuk a folyamatokat, jelen legyünk mindig, hogy adott esetben eljuttassuk az elképzelésünket a kapcsolatokról, és persze mindig azt hangsúlyozok, mennyire pozitívak ezek a kapcsolatok, és eh, vegyük például a keretmegállapodás ezt a kapcsolatot erősíteni fogja, tehát itt tudunk maradni, de azért, hogy egy aktív lobby tevékenységet folytatnánk, hát pillanatilag őszintén szólva ebben óvatosnak kell lennünk, ez a véleményem. Köszönöm, Monsieur Grüdler a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, főtitkár úr, hogy eh, nagyon kimerítően kifejtette a témát. Juncker úr ugye arra panaszkodik, hogy nem sikerült ezt tető alá hozni mandátuma alatt. Legyen akkor ön az, aki ezt megteszi. A svájci kapcsolatrendszer régi és komoly alapja van, nem csak kereskedelmi természetű, az Európai Unió Svájc legfontosabb kereskedelmi partnere, 50%-a a svájci termékeknek irányul az EU-ba, és 60%-át teszi ki a svájci importnak az európai import. Tehát itt mindkét fél abban érdekelt, hogy a másikat becsülje, szerintem ezeket a tisztázni való dolgokat meg kéne és meg kell beszélni a, a fizetések, a kiküldetések dolgát rövid távon belül a kölcsönös érdekek érdekében, és nem kéne egymás zsarolgatni részletkérdésekkel. Vannak ilyen pro és kontra érvek, de ezek fölé kéne emelkedni. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament, ha kell, tud segíteni abban, hogy lendületet vegyenek ezek a tárgyalások. Lesz nem sokára egy ülés, a 38. parlament közi ülés Strasbourgban, ahol a svájci és a parlamenti képviselők európaiak találkoznak ott nekünk aktívan segíteni kellene a folyamatot, és motorjaivá válni a folyamatnak. Én ebben szívesen vállalok szerepet. Mit gondol Lefler úr? Köszönöm szépen. Ahogy már elmondtam, nagy, nagyra becsüljük a parlament eddigi támogatását is a tárgyalások során, és az, hogy önök minket biztatnak, támogatnak, segítenek, hogy tovább menjünk, és minél hamarabb megkössük a megalapodást, jó. Hogy aztán elindulhasson sok területen maga a gyakorlati politikai technológiai együttműködés. És abban is igaza van, hogy ezt a közös parlamenti ülést ki kéne használni ebből a célból, még e hónap végén lesz, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen perspektívák között lehet választani. A svájci fél részéről is lesznek új emberek, meg a mi részünkről is vannak új emberek, és ez esély is, nem csak nehézség, hogy megfelelő érvelő erővel meggyőzhetők emberek bizonyos érvek helyességéről vagy elfogadhatóságáról. Nem hiszem, hogy újra kéne indítani a tárgyalásokat, a tárgyalások zajlanak, sőt, sok tekintetben lezárultak. A szövetségi tanácssal, annak egy szervével tárgyalunk, tehát a kormányjal, és az pedig, hogy a tisztázni való kérdéseket le kéne zárni. Erre mi a magunk részéről hajlandóak vagyunk, sőt, szinte türelmetlenül várjuk, hogy megtörténjen tehát meggyőződésem, hogy lehet gyors megoldást találni, sikerülhet ezen tisztázandó kérdéseket még tisztázni, és lebontani olyan érthető nyelvre, amit majd a svájci lakosság is elfogad, megszavaz, mert bizalmat sugároz a két tárgyaló fél kölcsönös bizalmát. Itt, itt a miniszternek, a parlamentnek kell erről majd a svájci fél részéről döntenie. Köszönöm. Még két kolléga kívánt megszólalni. Szafko And, um, I would like... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Leffler úrnak, hogy lehetővé tette ezt az eszmecserét. Svájc a legközelebbi, legfontosabb partnerünk. Árnyék jelentéstevője voltam ennek a témának az előző ciklusban hosszú éveken át tartó tárgyalások után fontos, hogy gyorsan cselekedjünk, csak így tudunk azon a kapcsolatrendszeren javítani, amely előnyös, mint az EU, mint Svájc számára. Nem gondolom, hogy meg kellene újra nyitni a tárgyalásokat, mert hát tudjuk, hogy ez hová vezet. Egységes álláspontra van szükség ebben a kérdésben. Az Európai Parlament üdvözli a megállapodást, és azt, hogy a svájciak a jövőben könnyebben hozzáférhetnek a belső piacunkhoz, valamint élhetnek a négy szabadsággal, amelyek az EU-s politika pilléreit képezik. Egyetértek, hogy az európai szolgáltatókra vonatkozólag további intézkedésekre van szükség, és főként a horvátországi munkavállalókra vonatkozólag is. Úgy gondolom, hogy ha megnyitjuk újra tárgyalásokat, akkor Pandora szelencéjét nyitjuk meg vele, és újra felmerülhet rengeteg kérdés. Úgyhogy jó lenne, hogyha fonto- megfontolnák, hogy elfogadják-e nyilvánvalóan ezt a megállapodást, de nem kellene újra nyitni a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, Krisztián Leffler. Nos, hát csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a támogatást. Borislav Szikorszki. Köszönöm, elnök úr. Csodálom Svájcot. Nem csak azért, amiért úgy irányítják az országot, ahogy, hanem úgy gondolom, hogy jelképértékű a tekintetben, hogyan lehet működtetni egy többnyelvű föderációt, és hogyan lehet egyfajta multinacionális hazafiasságot létrehozni. Remélem, hogy sikeresek lesznek a tárgyalások, és nem vagyok biztos benne, hogy ez a téma a tárgyalások tárgyát képezi, de mégis azt gondolom, hogy ez egy fontos téma. Tagállami politikusként is felhívták rá a figyelmemet, és személyes tapasztalatom is van ezzel. Mint ahogyan ön is tudja, több millió ember, illetve illetve emberek milliói örülnek annak, hogy az Európai Unió valami gyakorlati dolgot tesz, valamilyen gyakorlati eredményt ér el. A fiatalok örültek különösen például a roaming díjak eltörlésének. Nem csak lengyelek, hanem mások is panaszt emeltek amiatt, hogy Svájcban öm, töltve a szabadságukat, vagy Svájc környékén majd hazaérve azt tapasztalták, hogy egy hatalmas roaming díjat kénytelenek megfizetni. Engem személy szerint egyszer 1000 euró, nekem 1000 eurót számoltak fel, mert 24 órán keresztül használtam az adatforgalmat, és semmi különöset nem tettem az interneten, hát ez egy lehúzás. Mit lehet tenni ez esetben? Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként nem csak a svájci, Svájcba utazók szempontjából, hanem a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatosan is ugyanilyen probléma elfen. Nos, nem vagyok telekommunikációs szakember. Megvizsgáltuk a kérdést, partnereink nem igazán emelték ki ezt a kérdést, de megvizsgáltuk, hogy mi a magunk részéről mit tudunk tenni. Azt mondták nekem, hogy jelen pillanatban azokkal a megállapodásokkal, amelyek most vannak érvényben, egy VTO vitába keveredhetnénk, ahol a többiek azt mondják, hogy igen, hogyha ti ezt teszitek Svájc esetében, akkor velünk is hasonlóképpen kellene eljárnotok. Így tehát nehéz helyzetbe kerülünk. Ez motiválja részben a javaslatunkat, amely immáron a keretmegállapodás részévé vált, hogy amint megszületik a keretmegállapodás, és hatályba lép, tárgyalásba kezdenénk, hogy a Svájc és EU közötti szabadkereskedelmi megállapodást korszerűsítsük, és lefedjük azokat a szolgáltatásokat is, amelyek 1972-ben még nem léteztek. Még álmainkban sem. Köszönöm szépen, mivel még öt percünk van, kedves kollégák, amíg meg nem érkezik Unár végen, én a magam részéről is feltennék egy kérdést. Képzelj el, hogy a svájci TV stáb odakin vár, és 90 másodperces nyilatkozatot kér. Tehát képzeljük el a következő helyzetet. A svájci TV ebben a teremben vagy odakin vár önre, és azt kéri öntől, hogy 90 másodpercben nyilatkozzon. Küldjön egy üzenetet Svájcnak az EU részéről. Ön mit mondana? Hát, hogyha 9 másodpercben kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy just do it, tegyétek meg, ez lenne a rövid verzió. A hosszabb verzió, a hosszabb változat az lenne, hogy megint csak hangsúlyoznám, hogy milyen fontos, szoros, produktív kapcsolat áll fenn az EU és Svájc között, hogy milyen fontos, hogy ezt a partneri kapcsolatot elmélyítsük, a polgárokat szolgálva ezzel, és a gazdasági szereplőinket is szolgálva. Azt is elmondanám, hogy ehhez szükség lenne egy olyan keretre, amely az összes szereplő számára, a kisebbek számára és a nagyobbak számára is ö, megteremti annak bizonyosságát, hogy egyenlő bánásmódban részesülnek. Ezt próbáljuk elérni ezzel a keretmegállapodásnak. Ez, ez egy kicsi rész egy nagy puzzleban, egy nagy kirakósban, de hogyha ezt a pici részet kihagyjuk, akkor az egész nem lehet teljes. Köszönöm szépen. Kedves kolléga, elnézést, de korábban nem jelezte, hogy szót kér, úgyhogy ezt a napi rendi pontot most le kell zárnom. Két perc múlva folytatjuk az ülést, és most kimegyek nyilatkozni a svájci tévének.